Okay. Dear colleagues or dear friends or what we could achieve together. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, kedves kollégák, kedves barátok. Megpróbálom megnyitni az ülést. Praktikus okoknál fogva azt szeretném kérni, hogy csak akkor tegyék fel, vagy hogy tegyék fel a, a fülhallgatóikat, mert anyanyelvemet fogom használni, és kevesen fognak érteni. Mindenkit köszöntünk, miután visszatértek a kávészünetből, és most megpróbáljuk az ülésünk harmadik részét, a plenáris ülés harmadik részét 12.30-ig nagyjából, vagy 12.40-ig lezárni. És azután Következődik majd, következik majd a kórus, épp úgy, mint tegnap este. Úgyhogy kérem, hogy senki ne menjen el túlságosan hamar. De az biztos, hogy 13 órakor mindenképpen be kell, hogy fejezzük a mai napon. Úgyhogy tudom, hogy sokan kérték a szót, remélem, hogy mindenkinek meg tudom majd adni a szót, de azért azt kérem, hogy mindenki összefogottan mondja el a véleményét, ugyanis 15-en kértek még szót, és hogyha mindenki 5 percet beszélhet, akkor nem tudjuk tartani az időt. Azt szeretném majd, hogy név szerint tudjam önöket szólítani, de hát nem ismerek sajnos mindenkit, és amikor nem ismerek valakit, akkor sajnos a hely száma alapján fogom felszólítani önöket, azon hely száma alapján, ahol ülnek. Akkor most először a 510-es következik. Önnel is beszéltem, de nem emlékszem a nevére.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 Jó reggelt kívánok, Thompson asszony eh, vagyok, és az afrikai karibi térségi üzleti hálózattal érkeztem, és az egyes munkacsoportban dolgoztam, és eh, szerettem volna köszönetet mondani a jelentés készítőinek a nagyon eh, jó jelentését, jól tükrözték mindazt, amit, ami elhangzott a munkacsoportban. De van néhány pont, amit szeretnék kiemelni, és szeretném megtudni, hogy ezeket ki lehet emelni, és bele lehet foglalni a dokumentumba. Ezek eh, főként eh, a vállalkozásokhoz kötődnek, illetve hogy hogyan lehet ezeket kihasználni eh, ahhoz, hogy kivezesse ez az embereket a szegénységből. Mivel egy vállalkozási hálózat elnöke vagyok, eh, tudom, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk a vállalkozásokat, vagy akár azt is, hogy vállalkozások beindulását támogassuk. Az Európai Uniónak ezt támogatnia kell. Ez nem csak a pénzügyi szabadságot támogatja, hanem az önmegvalósítást is. Hogyha ez nem valósul, akkor ez is egyfajta szegénységet jelenthet. Tehát a vállalkozás utat mutathat a pénzügyi függetlenség irányába. Úgy vélem, hogy az önmagunkon való segítés, illetve ezt szeretném még, jobban, még jobban kiemelni a következtetésekben. A másik dolog, amit szerettem volna kommentálni, az az a megjegyzés volt, amit az LGSB tett a hármas munkacsoportot illetően, mégpedig az ötös pontról beszélt, Azt javasolta a kollega, hogy töröljük a fekete szót a fekete Afrika kifejezésből. Úgy vélem, hogy hogy ha töröljük ezt a szót, akkor ez azt sugalja, hogy már minden csoport előtérbe került, és itt 53 különböző ország van Afrikában, és számomra és én eh, ritkán látok eh, fehér családokat, akik, eh, akiket látnék, hogy segítséget kiáltanak. Tehát úgy vélem, hogy ebben az esetben a fekete szót ki kell emelni, és úgy vélem, hogy nagy F-fel kellene érni a feketét, mert itt emberekről beszélünk. Köszönöm, mondja az elnök. 283-as helyen ülőkért szót. Ah, merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. fiatalok delegációjának vagyok a ö, tagja, TD Kármond nevű szervezetet képviselem ilyen módon. Sajnos nem tudtam részt venni a workshopon a tegnapi napon, de fontosnak tartottam volna, hogy Európai Unió, az Európai Unió foglalkozon azzal, hogy hogyan lehet megnyitni a határokat azon fiataloknak a javára, akik nem juthaton hozzá máskülönben az Erasmus programhoz. Mindezt úgy, hogy megnyissuk az Erasmus-t, és lehetősége legyen a fiataloknak más országok kultúrájából is részesülni. Azt hiszem, ez nagyon fontos lenne a fiatalaink javára. Köszönöm. Thank you very much. I will give the floor... Köszönöm szépen. Most pedig Bernál képviselőnek adom meg a szót. Mr. President. a Elnézést, elnök úr, nem vettem a lapot, nem gondoltam, hogy én kapom meg a szót. Látom, hogy a mi workshopunkról van a legtöbb észrevételt. Ennek örülök, de ugyanakkor picit felelősnek is érezzük magunkat azért, hogy nem tudtunk minden témát befoglalni a munkánkba. Amit viszont osztok az az, hogy a mi műhelymunkánk rendkívül tartalmas volt, nehéz volt, nagyon nehéz volt gyakorlatilag kettő oldalon összefoglalni mindazt, ami elhangzott. Ezt sajnálom is. És aztán, ha röviden is fogalmazok, de mégis azt mondanám, sajnálom azt, hogy egyes javaslatokat nem tudtuk jobban megvitatni, mert nagyon ö, ellentmondásos dolgok is elhangzottak, és ebből adódóan nagyon nehéz volt mindezeket egy konkrét javaslatba foglalni, vagy javaslatokba akár, konszenzus hiány és mint hogy én itt most baloldalon, egész enne a baloldalon ülök ebben az ülésteremben, nyilvánvalóan egy sor olyan javaslatot foglaltam be, mint jelentéstevő, amelyek igazán konszenzust kaptak, és nem arról volt szó, hogy melyek azok, amelyeket én magaminak tudok. Ugyanakkor van egy sor olyan dolog, amelyeket be kellene építeni kiegészítőleg. Úgy gondolom, hogy a munkánk leginkább párhuzamosan ugyanarra vonatkozott, mint az első workshopnak a munkája, tehát nem annyira az Európai Uniós kihívásokra, azt gondolom, hogy ezzel együtt van egy dolog, amelyet mindenképpen ki kell egészíteni, és ez nem tükröződik az eddigi beszámolókban, nevezetesen azt, hogy az európai szociális modell milyen módon kitett most a fejleményeknek, és ennek keretében kezelni kell a szegénységnek a kérdését. Ez az egyik alapvető szempont, amelyet kiegészítelek mondanék. Továbbá van egy másik dolog is, amely összefoglal egy sor egyéb dolgot, nevezetesen azt, hogy az alapvető jogoknak a kartájába hogyan tudunk még több életet lehelni. Ez többször elhangzott a munkánk során, és azt hiszem, hogy e tekintetben az Európai Parlamentnek lehet nagy szerepe, már meg is van ez a nagy szerepe, de még tovább viheti ezt a témát, tehát hogyan valósul meg az Európai Karta, az alapvető jogoknak a kartája és az Emberi Jogok Európai Egyezménye. Tehát mindezek a kérdések, amelyek mindenképpen olyanok, amelyekkel az Európai Parlamentnek foglalkoznia kell, kell, és azt hiszem, hogy ezt nekünk ösztönöznünk kell. Még hagy térjek ki arra, hogy milyen eltérő állásponttal fogalmazottak meg ő, Fekete-Afrikával kapcsolatosan. Mindezek azt hiszem nagyon fontosak voltak én szemszögemből is, de Henri is azt hiszem ugyanígy vélekedik. Nevezetesen az, hogy kiemeljük azt a sajátosságot, amely jellemzi a szubszaharai afrikai polgárokat, hogy politikai korrekt módon foglalkozzam. Úgy vélem, hogy a fekete közösség itt megélt valami olyan élettapasztalatot, amelyet ki kell, hogy domborítsunk, meg kell, hogy fogalmazunk, azt hiszem, Ali is egy, ezzel egyetért, és akkor, amikor ezzel foglalkoztunk, én javasoltam, hogy a fekete afrikai népességgel is koncentráljunk, akik onnét származnak. Az, e- a, a fekete közösség, mint megfogalmazás, úgy vélem, hogy kicsit lezárja a folyamatot, bezárja az embereket, és jobb, hogyha másként fogalmazunk. Azt hiszem, hogy ez kellett, hogy a vitát serkentse. Ennél több részletet most nem mondanék, mert hogy kevés az időnk, de mindenképpen itt olyan kérdésekről van szó, amelyeket még tovább kell finomít, finomítanunk, aztán vannak még egyéb szempontok, de ezt majd a későbbiek során megvizsgáljuk a jelentésnek a végleges változatán fáradozva. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Django Csárditól érkezett egy írásos kérelem, nem tudom, hogy itt van-e. Mr. Charlie. Csárdi úr. Please take the floor. Öné a szó.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 Elnézést, én a Szent Famíliának az összes diákja nevében beszélek, szegényekről beszélnek, már a kezetek óta, meg törékeny helyzetben lévőkre. Mi találkoztunk ilyen személyekkel, és több év óta találkozunk velük, és semmi sem változott az évek során. Az összes javaslat, amit elhangzik véleményünk szerint, írott malaszt, és ez az igazi nehézség, mert hogy senki sem segíti ezeket az embereket. És nem igazán értem azt, hogy mindig miért azokkal fizetetik meg a számlát, akikkel itt most foglalkoznánk igazándiból, vagy kellene, hogy foglalkozunk, olyan személyekről van szó, akik, akik ö, éheznek, és, és más nehéz sorban van, és igazándiból nem tudjuk, hogy a pénz hova folyik el. Azt szeretnénk, ha önök konkrét döntéseket hoznának, konkrét határozatokat, amelyek lehetővé tennék azt, hogy a dolgok meg is változzanak. Köszönöm szépen. Ez volt az a hozzászólás, amely nem nagyobb tapsot kapta ez ideig. A konszenzus konferenciáról van szó. Szóval valaki uh, Hollandiából, Frék, Frék uh, úr kapja meg a szót. Nem tudom, hogy itt van-e még a teremben. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék valamit mondani a konszenzus konferenciáról, amely, amelyet pontosan a kávészünet előtt mutattunk be. Miért is hívják azt a 15 tagból álló konferenciát konszenzus konferenciának? Azért, mert ez egy, kife- ez egy kidolgozott metodológia, módszer, ez a konszenzus konferencia. Különböző ö, lehetőségek vannak. 15 ember két napon át keresztül két különböző témáról ö, tárgyalt. Szeretnék meg kicsit magamat eltávolítani a konszenzustól, ami létrejött, és úgy gondolom, hogy ez az agorának egy eredménye, de úgy vélem, hogy az, hogyha egy ilyenfajta konszenzus konferenciát tartunk, és ezt ennek nevezzük, az az, az nem felel meg a nyílt koordinációs módszernek, és remélem, hogy most sajtótájékoztatón, amit tartunk, nem fogjuk a agóra eredménynek tartani a, konfer- a konszenzus konferencia eredményét tendenciózusan negatívnak tartom azt, amit itt olvastam, hogy a fiatalok már nem hallgatják azt meg, amit az idősök mondanak, szerintem itt kicsit jobban kellene árnyalni, ami pedig az egyes, négyes ajánlásokat illeti. Azt szeretném tudni, hogy mi a bizonyíték, ami alapjára ezt a két pontot építették. Elnézésüket kérem, hogy így kellett hozzászólnom, de szerintem szükség volt erre. Köszönöm szépen. Hát eh, semmi gond, szabadnak kell lennie a vitának, mindenki elmondhatja a saját véleményét. a Social Work uh, Platform részéről Gabriela következik. Edüher Gabriela. I am here, but I'm... Is it me? Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Én kaptam meg a szót. Lehet, hogy van még Gabriela a teremben. Az Önkéntesek Szövetségétől érkeztem és hogyha megengedik, akkor egy-két szót szólnék ennek a szervezetnek a nevében. Mindannyian tudják, hogy a 2011-es év az önkéntesség éve, és szeretnék köszönetet mondani azoknak az önkénteseknek, akik a szegénység, illetve a szociális kirekesztettség ellen küzdenek. Arra kérem önöket, hogy dolgozzanak velünk közösen a 2011-es év során, és ismerjék el az önkéntesek szerepét szükséges az önkéntes szervezetek infrastruktúráját javítani, hiszen nélkülük sokkal rosszabb lenne a szegények helyzete Európában. Tehát várom az önökkel való együttműködést, a civil szervezetekkel, illetve az európai parlamenti képviselőkkel való együttműködést a 2011-es év során a szegénység elleni küzdelemben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Gabriella. Igen, Kérem jelezzék, hogy hol ülnek, amikor a nevét valakinek szólítam. Dóra Kassimilis következik. Itt van? Dóra? Tessék. My name is Dora Casimiris. That's why I did not... Dora Casimirisnek hívnak, ezért nem értettem, amikor a nevemen szólított. Μιλήσω ελληνικά. Προέρχομαι Görögországból érkeztem, és egy olyan szervezetet képviselek, az Actidát, amely egy központot hozott létre, ahol gyerekeket fogadunk be, olyan gyerekeket, akik kórházakból érkeztek, Szerintem ez egy nagyon jó javaslat. A Childs kapcsán örülök annak, hogy megtették ezt a felhívást, és itt lehetünk. A nagy probléma, amivel szembe kell néznünk, és ezért örülök annak, hogy most valamit mondhatok, tehát a probléma az az, hogy szembe kell néznünk a bevándorlással. A kettes munkacsoportban voltam, és nagyon jól együttműködtünk, nagyon jól meghallgattuk egymás véleményét, és nagyon sok reakciót hallhattunk, pozitív megjegyzéseket is. Szó volt egy bolgár lányról is, aki igazából újságíró volt, és szeretett volna elmenekülni az országából, és és fellépett az ellen, hogy Görögország egyfajta határokat kíván kiépíteni. Képzeljék el, hogy egy szép kertben élnek, és szabadnak érzik magukat. Ez volt a véleményük, utána pedig bevándorlásokat szembenézni. Mi? Tus ástegus. Mindezt hogyan lehet integrálni? Vannak az illegális bevándorlók, a hajléktalanok, hogyan lehet őket egy nevezőre hozni? Tehát most nem olyanokról van szó, akik a családjaikkal eljöttek az országainkban, hanem olyan emberekről, akik áthatoltak a határon, határokon át léptek, és aztán a kertjeinkbe eljöttek, és hát mindenki részese lett a közösségnek, de, de a közönség egy szép napon nem kellene, hogy foglalkozon azzal a problematikával, amelyel Görögország szembesül? Aztán ott van Törökország is. Nap mint nap ö, jönnek a ö, repülők Atén környékére, gyönyörű szigeteinkre, ezzel senki sem hajlandó foglalkozni ilyen típusú határaik, mint nekünk a többi európai országnak vannak? Hát nincsenek. És aztán beszélünk olyan dolgokról, mint a szolidaritás, mint a biztonság, de megfeledkeztünk arról, hogy beszéljünk, hogy beszéljenek egyesek a humanitárius jellegről, a humanitásról magáról már pedig mit is észleltünk Görögországban, meg másút is. Ugye először, amikor jöttek a bevándorlók, akkor Görögországban nagyon jól fogadtuk őket, puszival fogadtuk őket. Most viszont már nagyon nehezen éljük meg a jövetelüket. A korrupció is fejlütötte a fejét, és ezeket az embereket kihasználták. Én nem mondhatom azt, hogy egy olyan országban élek, ahol csak problémák vannak, persze, de ugyanakkor nem kapunk támogatást az európai országoktól és az uniótól. Itt Franciaországban, Németországban annyit engednek be, annyi embert engednek be, amennyit akarnak. Görögországban viszont bárki beléphet. Hatalmas probléma ez. Itt most eltöltöttem önöknél néhány napot, és láttam azt, hogy hogy hogyan élnek, meg hát azt is láttam a Görögországban, Aténban, hogy hogyan szállják meg a bevándorlók az egyetemet. Nem igazán értem azt, hogy hogy halad ez a világ, milyen világban élek. Máskülönben én egy 150 ezer fős külvárosban élek, nem messze Aténtől, és hát este a sötétben már kimenni, és hát egyik fiatal lány nyilatkozott a e témában, aki el is ítélte azt, hogy a határok ennyire átjárhatóak. Ugyanakkor azt szeretném mondani, hogy véget kellene már vetni ennek a külföldi áradatnak. Tudom persze, hogy ez nehéz, és tudom azt is, hogy nem csak gazdasági problémákkal szenvednek azok az országok, ahonnan jönnek ezek a bevándorlók, de hát szociális problémákkal mindannyian szembesülünk, és vannak olyan országok, ahol a gyermekeket nem készítik fel a jövőre, és azt is tudom, hogy olyan körülmények között nőnek fel gyerekek, ahol a humánus szempontok egyáltalán nem érvényesülnek, de ugyanakkor azt szeretném, hogyha nekünk is segítenének. Ez az üzenetem. Floor to Mr. Vignon or Mrs. Mr. vagy Mrs. Wiglen tagnak adom meg a szót, aki a konszenzus csoport Wigland úr lesz. Monsieur le Président. Igen, elnök úr. Azért kértem szót, mert hogy akik a konszenzus konferencián részt vettek az Agora keretében, azok talán most úgy érezhetik, hogy sértőek azok a szavak, amelyek elhangzottak a munkájuk jellemzésére. Márpedig a konszenzus konferencia címnek senki sem a kizárólagos tulajdonosa. Én csak elismerésre tudok szólni a konferenciáról. Ugyanakkor az a módszer, az előkészítés, amely jellemezte a munkát, vajon összhangban volt-e a konszenzus konferencia elveivel. Márpedig azok a javaslatok, amelyek elhangzottak, lehet, hogy nem teljesen jól megfogalmazottak, esetleg kritikatárgyává lehettek, válhatnak, de gyakorlatilag miről van szó? Arról, hogy olyan embereknek a konszenzusa kezdett kialakulni, akik nem szakértők, és lehet, hogy szakértők másképp képének fel, de egy biztos, hogy olyan személyek nyilvánultak meg, akiknek megvan a saját közvetlen tapasztalatuk, nem úgy, mint a brüsszeli ö, funkcionáriusoknak. És azt mondanám, hogy itt élő, húsvér embereknek a véleménye, tapasztalata fogalmazódott meg, és a munkájuk nem ö, érdemli meg azokat a kritikákat, amelyeknek tárgyai voltak, sőt, kifejezetten tiszteletben kellene tartanunk azt. Megérdemlik a tiszteletet. Hillary Bloom. Hillary. Hillary Bloom a következő. Egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, hogyha megengedik. Elnézést kérek, én vagyok a legrendetlenebb tagja ennek a konferenciához, ehhez azonban higgyék el, bátorság kell. Szeretném megemlíteni hogy az egyes munkacsoportban volt egy hiba, amikor a banki szabályozásról beszéltünk. A hitelezőkről volt szó, a bankokat valamilyen szinten szabályok kötik, azonban a hitelezőket nem és a célunk az volt, hogy egy páneurópai szabályozás szülessen, amely konkrétan a hitelezőkkel foglalkozik. Ez az ülés nagyon meglepett engem. Általában nem sok ilyen fórumon veszek részt, hiszen sok más dolgom van, de úgy érzem, hogy megpróbálunk katolikusabbnak lenni a pápánál, azt hiszem, öt percnyi gondolkodás után az ember nagyon jól el tudja képzelni, hogy milyen az, hogyha valakinek szegénységgel kell küzdenie. Nem figyeltünk oda azonban valamire. Majdnem mindannyian közülünk egyre inkább jobboldali kormány tapasztalnak saját országainkban, és úgy érezzük, hogy megfelelő a hozzáállásunk, hiszen segítjük a szegényeket, azonban föl kell ismernünk, hogy demokratikusan megválasztott kormányokról beszélünk, és a lakosság nagy többsége nem ért egyet velük. Nagyon keményen reagálnak, keményen föllépnek a szegényekkel szemben. A szegénység nagymértékben saját magunk hibája mondják, például nagyobb problémát jelent az, hogyha az embernek nagy családja van, ezért sokan azt mondják, hogy ne legyen az embernek gyereke, hogyha ezt nem engedhet meg magának. Én nem így, nem ezt mondom, csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy sokan ezt mondják. Aztán van még valami, amit nem említettünk meg, és ez meglepetés számomra. Senki nem említette meg, hogy hogy nagyon sokszor a szegénységet magunk okozzuk saját magunk számára. Úgy hangzom, mint Margaret Thatcher, de higgyák el, higgyék el, hogy nem lehet az alkohol és a drog problémáját figyelmen kívül hagyni. Nagyon gyakran a kábítószert és, kábítószereket és alkoholt fogyasztó szülők a gyermekeikkel nem foglalkoznak, és nagyszülőkre bízzák ezeket a gyermekeket. Ez egy újféle szegénység. Természetesen az alkohol mindig is okozott szegénységet. Most azonban senki nem említette meg ezt a problémát. Ahelyett, hogy azt mondanánk, meg kell nézni a női problémát. Természetesen tudjuk, hogy milyen problémával küzdködnek a nők. Aztán még valamit. Nagyon sokan ö, emelték fel a hangjukat amellett, hogy több kutatásra lenne szükség, de ez nem így van perce lehet finomítani, hogy hogyan érzékeljük ezeket a problémákat, hogyan értelmezzük ezeket a problémákat, de itt lépésekre van szükség, konkrét lépésekre, segítségre, erre kell összpontosítanunk. És ez el is vezet egy szánalmas panaszhoz. Beszéltünk arról, hogy ugye az embereket ne számszerűen nevezzük meg, hanem a nevükön szólítsuk. Hát nagyon jó, lenne, hogy, jó lett volna, hogyha a résztvevők listáját összeállítják a konferencia előtt, és akkor tudjuk, hogy ki vesz részt ezen a konferencián. Szeretném föltenni a kérdést, hogy hogy lehet ennyi fehér arcot produkálni egy-egy ilyen agórán, egy-egy ilyen ö, fórumon. Hol vannak az etni, etnikai kisebbséghez tartozók? Nagyon-nagyon kevesen vannak közülünk, és azt hiszem, hogy foglalkozni kell ezzel a problémával, hiszen azoknak a véleményét szeretném hallani, akik helyi szervezetekhez tartoznak nem csak a legfelsőbb szinten ülők véleményét, nem csak a pódiumon ülők véleményét. És most aztán tényleg kellemetlenkedni fogok. Mennyibe került ez az ülés? Van, aki azt mondta, hogy kb. 300 ezer euróba került az agóra megszervezése. És jobb most a szegény, egy szegény ember helyzete azért, mert mi itt találkoztunk és összeültünk. Hát lehet, hogy önök úgy gondolják, de én nem így érzem. És felteszem a kérdést, hogy ho, ki, milyen gondolat az, hogy, hogy pesgőt ígyunk egy szegénységi konferencián? Milyen gondolat vezet Isze ide? Úgy éreztem, hogy nem, nem megfelelően kezeltek bennünket, nincs szükségem ilyen ragyogó élel, ételre, nem volt ez helyén való, megfelelő szintre kell helyezni a lécet, egyszerűen egyszerű ebédet kellett volna adni, sajtot, kenyeret, paradicsomot, és rizs, rizs és lencse kellett volna vacsorára, ez kellett volna, hogy legyen az asztalunkon, kinek kell támogatott ételeket felszolgálni, ez felháborító, ez undorító, és amikor ezt megjegyeztem, akkor azt mondták, hogy hát ez európai parlamenti szabvány. Én szeretném ezt megváltoztatni, nem akarom a szegény emberek adóját arra költeni, hogy egy ilyen fórumot támogassunk vele. Ez undorító. Ahelyett, hogy csak beszélünk, ahelyett én itt fogom hagyni itt fogom hagyni ezt az ajándékba kapott táskát az ajtó előtt, és azt kérem mindenkitől, hogy pénzt tegyen bele, amit a szegényeknek adunk, mert valóban nagyobb vonalúságra van szükség, és nem tudom, hogy miért, mit várunk egy ilyen konferenciától, miért elég az, hogy csak a mi zsebünk dagadt tőle. Itt te hagyom tehát ezt a tarisznyát, ezt a táskát az ajtó előtt. Azt kérem a szervezőktől, hogy méltóbban járjanak el egy következő alkalommal. Köszönöm szépen, biztosítatom önt arról, hogy ebben a teremben már számos, nagyon uh, szenvedélyes hozzászólás uh, hangzott el. Voltzmeier uh, következik, Franz. Igen, hát itt, itt ülök, itt ülök. Uh, Nos, hát ezen hozzászólás után nem igazán egyszerű bármit is mondani egy olyan témáról, amelyről úgy vélem, hogy az egyes munkacsoportban már többször beszéltünk, és ez nincs benne a jelentésben. Ez a szociális és, és egészségügyi szolgáltatások jelentőségéről van szó. Egyre fontosabb ez, tudjuk, hogy gyakran olyan szolgáltatás, gyakran egyre inkább nő azon személyek száma, akik gyakori ilyenfajta szolgáltatásra szorulnak, és az elmúlt években is azt láthattuk, hogy ez gyakran egy olyan motorrá válik ez a szolgáltatás, ami profitorientált. Gyakran ezek a szolgáltatások azonban közhasznúak, és gyakran egyfajta önsegítő csoportként is részre jöhetnek olyan személyek részéről, akik egy adott egészségügyi problémájukat kívánják megoldani. A szociális szolgáltatások igazából az általános jogok végrehajtását jelentik a mindennapokban. Gyakran idősebbekről, fogyatékosságokkal élőkről van szó. Nagyon sok nő dolgozik ezeken a területeken, és arról is szó van, hogy nagyon gyakran a nők, akik családokat gondoznak, őket kellene tehermentesíteni. Az itt dolgozók már így is eléggé bizonytalan helyzetben voltak, és rosszak voltak a foglalkoztási lehetőségeik, nagyon kicsi volt a bérük, nehéz a felemelkedés, és nagyon nagy a munka általi nyomás. Úgy gondolom, hogy megoldhatnák a tagállamok, a tagállamok úgy gondolták, hogy ezen a területen kell spórolniuk, hogyha meg akarják oldani a költségvetési problémáikat. Egyrésztről nő a problématika, másrésztről viszont sokkal kevesebb a pénzügyi támogatás, amely úgy hat, hogy a családokra helyeződik át a teher, és azok is teher alá helyeződnek, akik ezen a területen dolgoznak. Születtek javaslatok, ezt már többször említettük, és amellett lennék, hogy ezt vegyük bele a végső jelentésbe is. Európai szinten kell létrehozni az általános és egészségügyi érdekű szolgáltatásokról szóló irányelvet. Arra kell törekedni, hogy ezeket az irányelveket korrekt és megfelelő fettelek mellett alkalmazzák. Én úgy vélem, és meg vagyok arról győződve, hogy az ilyenfajta szolgáltatások a jövőbeli gazdasági modell szempontjából rendkívül fontosak lehetnek. Utaltam arra, hogy ez egyfajta munkahelyteremtő ereje volt ezeknek a szolgáltatásoknak, azonban most már olyan irányba haladnak, ahogy tanap is mondtuk, amikor már arról van szó, hogy arról beszélnünk kell, beszélnünk kell arról, hogy milyen fajta jövőben szeretnénk élni úgy gondolom, hogy ezzel a szolgáltatással ezt hozzájárulhatunk. A harmadik pontként pedig azt említeném, hogy alaposan elemeznünk kell mindezt, és az Európai Parlamentnek is elemeznie kell ezt, akkor, amikor az Európai Bizottsággal tárgyal, és nyomást kell gyakorolnia a parlamentnek, a bizottságnak arra azért, hogy mindenki ebbe az irányba haladjon, és az alapokat is erre használják ki, hogy az általános elnök és az egészségügyi szolgáltatásokat támogassák. Dimitrus Tamodis következik. Han har avvikit för tillfället i alla fall. Biele, eh, Kinga Biele következik. Hello, here, left, here. Itt ülök, bal oldalt. Um, thank you, uh, Mr. President. Uh... Köszönöm szépen, uh, Elnök úr, lengyel vagyok, lengyelül fogok beszélni. Jó napot kívánok mindenkinek. SOS Life alapítványtól érkeztem. Szeretnék olyan kérdéseket feltenni, amelyek a konszenzus konferenciához kötődnek, bár Tudom, hogy nem speciális ennek a témának, de szeretnék néhány információval szolgálni az új technológiákat illetően. Ha lehetséges lenne, akkor azt kérném önöket arra, hogy vegyék figyelembe azt a tényt, hogy az új technológiák és az új alkalmazások, eszközök, amelyekkel néhány embernek nehézsége van, ezeket úgy kellene kialakítani, ezeket a szerkezeteket, hogy megfeleljenek ezen emberek igényeinek. Senki nem olvass el a használt utasítást, hát mi sem olvassuk el. Gyakran ezeket az utasításokat szinte már csak szakértőknek írják. Úgy gondolom, hogy el kell azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne a, a különböző technológiákkal kapcsolatos információt átadni, nem kell az embereket arra nevelni, hogy most a számítógépes szakértők vagy mérnökök nyelvét beszéljék. Ez egy dolog. A másik kérdés az az, hogy meg kell tanítani az embereket arra, hogy úgy alakítsák ki ezeket az új alkalmazásokat, hogy azok orientáltak legyenek, az embereknek készüljenek valóban, úgy, hogy ezeket mi ösztönösen tudjuk alkalmazni és az új kommunikációs technikákat pedig úgy kell kialakítani, hogy a 21. században valóban könnyebbé tegyük életünket. Lehet, hogy a 20. században a használt utasítások érdekesek voltak, most már azonban nem. A másik dolog az az, hogy én nem vettem részt a korábbi konferenciákon, és szeretném a jövőre vonatkozólag kérni azt önöktől, hogy esetleg tudnának -e nekünk egyfajta összegzést adni, hogy milyen fajta intézkedéseket tettek meg, mit értek el, és mit terveznek. Nem hallottam, hogy mit tettek például az előző konferenciák következtetéseivel, nem szeretném, hogyha az a fajta érzés alakulna ki, hogy csak azért vannak ilyenfajta konzultációk, mert kell, hogy megtartsuk ezeket, de igazából senki nem hallgatja meg az európai állampolgárokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utálom kell arra, hogy nem kell most nekem a saját álláspontját elmondania. Én ezt szeretném, hogyha mindenki csak öt percben összefoglalná a mondandóját, mert lassan már le kell zárnunk ezt a kört. Éva Ruzmák. Ja. Ruz, Éva Ruzmák. Thank you, Chair. I have a comment on the workshop. Köszönöm szépen, a hármas munkacsoportban vettem részt. Azt szeretném, hogyha a szegénység, illetve a mohóság és a túlzott fogyasztás közötti kapcsolat, kapcsolatot felismernénk. Erre már kitértünk, illetve erre, ezzel foglalkoztunk a hármas munkacsoportban, ezt strukturális szinten kezelni kell, hiszen szolidaritásról kell tanúbizonyságot tenni. Azt hiszem, hogy fontos tehát a mohóságra és a túlfogyasztásra hangsúlyt helyezni, hiszen enélkül a szolidaritás csak tartalom nélküli szó marad. Ezen kívül nem a profitra és nem a versenyre, hanem a kölcsönös segítségnyújtásra kellene a hangsúlyt helyezni. Nu ger jag ordet till Moses. Jag har lite svårt att se efternamnet, men jag tror att du ser... Moses úr, eh, lehet, hogy rosszul lehetem ki a nevén. Kérjük a mikrofont kapcsolja be a hozzá szóló. Okay. About the indicators. It was said that Köszönöm a szót. A mutatókról szeretnék szólni. A harmadik munkacsoportban már szóltak erről a kérdésről, én egy másikban vettem részt. A szegénység ellen továbbra is küzdenünk kell, és megfelelő értékelésre van szükség, ehhez mutatók kellenek. Egyetértek, jó lenne azonban, hogyha más irányvonalat képviselnénk, mire gondolok. Nagyon sokan beszéltek a nagyon szélsőséges szegénységről, a mély szegénységről. A kérdésem a következő, hogyan mérjük ezt? Hiszen a mély szegénység véleményem szerint az abszolút szegénység, de a definíciók nem vezetnek sehova, Tudnunk kell, hogy milyen szakpolitikai irányt akarunk képviselni, milyen politikákat akarunk bevezetni az ilyen jellegű szegénység elleni harc értekében. Egy definíciót szeretnék mondani, ez az ENSZ definíciója. Napi két dollárnyi bevétel. De hát Fölteszem a kérdést, hogy az abszolút szegénységet hol definiáljuk a 40%-os küszöbértéknél, vagy pedig az 50 százalékos küszöbértéknél. Ugye ilyen küszöbértékekről hallunk. Nagyon sok uh, tudós könyvben az 50 százalékot találjuk, néha 40 százalékot, de hát pontosan kell fogalmaznunk. Mondjak egy példát. Amikor a szegénységről beszélünk, akkor a mi kormányunk azt mondja, nem a szegénységről, hanem a szegénység kockázatáról beszélünk. De hát miért a kockázat, a szegénység kockázatáról beszélünk? Ezt ki kell venni ezt a szót, hogy kockázat. Beszéltünk egy mutatóról, de nem tudjuk megragadni ezt a helyzetet, nem látjuk át teljesen, hogyha nem foganatosítunk valós lépéseket. Nagyon fontos a diszponibilitás, amely méri, méri, hogy mi az, ami nincs meg az emberek életében, hogyha tíz dologból hat vagy hét hiányzik, akkor abszolút szegénységről beszélünk. Az Európai Bizottság tanulmányokat készít, standardszerű költségvetések kialakításáról, amely kapcsán föltesszük a kérdést, mire van szükség egy átlagos családnak. Azt hiszem, hogy ezen lépéseket tovább kellene tanulmányozni. Aztán van még egy megjegyzésem, ez pedig a konszenzus konferencia következtetéseire vonatkozik. Az életvitel, az élet költsége egyre növekszik, idősödik a társadalom, úgy gondoljuk, hogy az idősek számára jobb az, hogyha egy kosáról, egy bevétel kosáról beszélünk follow. We have exactly 30 minutes and most még pontosan 30 percünk van, még egy órakor fogjuk befejezni pontban az ülésünket. Most pedig a panel vendégeinktől fogjuk meghallgatni a véleményeket az Európai Parlament képviselőitől, és először is kicsit más irányba indulnék el. Először is Bíbor. Kuti asszonynak adom meg a szót, és megkérem őt, hogy tartsa meg majd a beszédet, hogyha van még, vagy marad még időnk, akkor egy-két megjegyzést még lehet tenni, de csak akkor sem már az előadások befejeződtek. Először is Laila Kurki következik, aki a foglalkoztatási szociális ügyekkel és állampolgársággal kapcsolatos szekció elnöke. Thank you very much, Chairman. And ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre az agórára. A ISC nevében, illetve a gazdaság és szociális ügyek tekintetében szeretnék Duran asszonynak és Rucsek úrnak köszönetet mondani és gratulálni a munkájukhoz. Azt hiszem, hogy valós megoldásokat kívánunk keresni a szegénységre, hiszen több mint 100 millió embert még mindig érint a szegénység Európában. Bár a szegénység elleni harc létfontosságú és elsősorban a tagállamok felelősségi köre, mégis az Európai Uniós dimenzió rendkívül fontos. Új célkitűzések és megközelítések alakultak ki az Európai Unióban, amelyek révén a nemzeti politikák hatékonyabbak és eredményesebbek lettek. A szociális kihívásokat hosszú távon is föl kell ismerni, és puha szabályozásra van szükség, mint például a szociális integrációra. Az Európai Uniós fellépés nem nélkülözheti a politikai akaratot és a vezető szerepet, valamint a tagállamok közötti megállapodás sem. Véleményem szerint nem csak a problémáról szóló vitát bővíti ez az agóra, amely ugye a válság eredményeképpen született meg, hanem rámutattunk arra is, hogy ezek nem csak a kormányok, hanem minden egyes állampolgár aggodalmára utalnak. A legtöbb kormány a szociális területen költségvetés csökkentéseket foganatosított, és ennek a hatását a gazdasági felendés után is érezni fogjuk. Ez az európai szociális modellt veszélyezteti, illetve a szociális piac gazdaság célkitűzését itt is, amelyek az Európa 2020-as stratégiában vannak megfogalmazva. Szükség van tehát konkrét és gyors lépésekre, az aktív eh, integrációs stratégiát meg kell valósítani, amely megfelelő minimális eh, jövedelmi rezsimeket hoz létre, illetve a munkaerő piac integrálására vonatkozik. Ezen kívül hangsúlyozni kívánom, hogy pénzügyi támogatással kell segíteni ezeket a politikai prioritásokat. A kormányok csökkentik a költségvetést a szociális területen, Európának oda kell figyelni ezekre a szociális politikai prioritásokra, hiszen a szegénység elleni harc a gazdasági politika szerves részét kell, hogy képezze. A szociális integrációért nagyon sokat küzdöttünk, megfelelő kontaktcsoportokat, illetve hálózatokat hoztunk létre szakszervezetekkel és civil szervezetekkel is a párbeszéd, illetve az az együttműködés, amely az európai év során elindult, folytatódni, folytatódnia kell ennek az együttműködésnek, és el kell érni a szegénység csökkentési célkitűzéseket. Ezen kívül a foganasított intézkedések rámutattak a szegénység kérdésének összetettségére, illetve a kihívásokra is. Úgy tűnik, hogy legalábbis politikai kötelezettségvállalást tapasztalhatunk. Nagyon sok olyan téma van a különböző konferenciákon ebben az évben, amelyek kapcsolódnak a szegénységhez. A magyar elnökség nagyon sok érdekes feltáró vélemény kér például a családpolitika területén, illetve a roma kérdést illetően. Ezen kívül saját kezdeményezésű vélemények is útjára indulnak majd, amelyek a szociális kérdésekkel, horizontális szociális kérdésekkel, a hajléktalansággal, a válsággal, az oktatással és a regionális megközelítéssel foglalkoznak majd. A részvételi demokrácia azt jelenti, hogy az állampolgároknak kell részt venniük a politikában. Ebből a szempontból a bizottság rendkívül fontos közvetítő szerepet játszik az intézmények, illetve az állampolgárok között. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy meghívtak bennünket erre a nagyon fontos találkozóra, az Agórára, amely mind fogalmilag, mind pedig szervezésileg kiemelkedő szerepet tölt be. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Köszönöm szépen, Leila, ezt a kis előadást. Köszönöm ezt a rövid és tömör bemutatást. Látszik, hogy nagy tapasztalata van már a szociális kérdésekben. Nos, most pedig a következő hozzászóló. Stefan, you put a lot of pressure on me and saying I wait for your contributions. Most nagy nyomás alá helyzet. Nem tudom, hogy rövid leszek. A szociális platformról szeretnék beszélni. Mi nem vagyunk részei az Európai Uniós intézményeknek, de intézmény vagyunk, mert mi a szociális NGO-kat képviseljük. 43 tagunk van, és akik itt vannak, néhány kollégát már tudtam azonosítani. Szolidár, Iná, az Európai Nőlobbi, és hogyha még valakit elfelejtettem, akkor kérem, majd paraszkodjon a szociális platform titkárságánál, de mindenképpen örülök annak, hogy itt vannak. Mert hallhattuk azt, hogy nagyon sok ö, ö, érdekes hozzászólás volt, populizmusnak ezt nem nevezném, de tudnunk kell, hogy hol vagyunk. Az Európai Parlamentben vagyunk, és nagy vívmány az, hogy itt lehetünk. Szerintem óriási dolog a, az agóra, és az új ö, ö, jogakotási periódusban, és Izabel azt mondta a Brüsszeli Rádióban, hogy ő mindenképpen foglalkozni ö, fog ezzel a kérdéssel az Európai Parlamentben, és Libor is megérte ezt. De az örülünk annak, hogy ez a folyamat folytatódik, mert mi is a cél? A cél nem az, hogy versenyezzünk az európai intézményekkel, és nem az, hogy megkérdejelezzük a képviselők legitimitását. Persze szeretnénk, hogyha többet tennének a képviselők, mint most, de tudnunk kell azt is, hogy ha a, tudniuk kell a képviselőknek, hogyha nem beszélnek velünk, akkor elveszítenek egy lehetőséget. Mert akkor nem tudnak kapcsolatban maradni az állampolgárokkal, és akkor az állampolgárok azt kérdezik maguktól, hogy miért is szavazzanak az Európai Parlamentre. A az Európai Unióban 40%-ban szavaznak az EP választásokon, de ha kivesszük ebből Belgiumot, ahol kötelező szavaznak, akkor az arány már csak 20%. Úgy gondolom, hogy az emberek gyakran azért nem jönnek el a választásra, mert úgy gondolják, hogy nincs értelme eljönni, mert nem változtatja ez meg a politikákat, tehát úgy gondolom, hogy mindent képviseljük, akik nem tudnak itt lenni, és Izabel, és Libor, és Mari Krisztán, akik itt vannak, a képviselők közül, az remélhetőleg majd közvetítik ezt a többi képviselő irányába. Nem szeretnénk helyettük beszélni, nem szeretnénk elvégezni a munkájukat, de úgy vélem, hogy a képviselőnek tudniuk kell, hogy mi is az a polgárok közötti párbeszéd. Tegnap és ma a viták során kiderült az, hogy mi is az Európai Parlamentnek a politikai célja, évtizedek óta foglalkoznak a szociális politikákkal, legtöbbnyire ez nem tagállamokon belül történt, de azt is láthatjuk, hogy nem csak a, e, a szegénység ellen kell fellépni, nem csak az európai évről van szó, de számos e, e, dossziéhoz kötődik a szegénység. Az Európai Parlamentben már beszélnek például más politikákról is, az egészségügyi szolgáltatások, az egységes piacról, itt a szociális politikák mindenképpen megjelennek, hiszen el kell dönteni, hogy milyen fajta egészségügyi ellátást szeretnénk, de ugyanígy tartozik a szezonális munkások kérdése is, és nem szabad elfelejteni a podimáti jelentés sem, a podimáti jelentésnek miközben a szegénységhez. Nos, ez is lehetséges lenne, hogy figyelembe vegyük a válság következményeit, és láthatnánk azt is, hogy a spekuláció illetve az át nem látható pénzügyi piac eredményezte a válságot, és ezért pozitívnak értelmezendő a Podimata jelentés, ez jó jelzést költ, küldhet az európai intézmények irányába. Három fő kérdést szeretnék kiemelni. Az egyik a szolidaritás kérdése. A szolidaritás az nem a jótékonyságot jelenti, szolidárnak hívják az intézményemet, a szervezetemet, nem pedig jótékonyságnak itt arról van szó, hogy átszervezzük, átcsoportosítjuk a felelősségvállalást. Erről szól a jóléti állam is, és ezt kell tenni európai szinten, a globális szinten is. A másik pont az a egyenlőség kérdése. Igen, tudjuk, hogy az egyenlőtlenség egyre inkább nő a tagállamok között, a gazdagabbak egyre gazdagabbak, a szegények egyre inkább szegényebbek, és akik középen voltak eddig, azok is egyre inkább a szegények oldalára indulnak el. Ez a szociális valóság a tagállamokban. Van egy olyan jelenség, amelyet láthatunk az európai tagállamokban, ezek a dolgozó szegények, ők már nem tudnak megélni a munkájukból, de e, mindenképpen szembe kell nézni ezzel a problémával, az emberek egyre kevesebbet keresnek, és meg kell kérdőjelezni a szociális párbeszédet is, mert nagyon e, sok az együttműködés, viszont a szakszervezetek nem tudnak már tárgyalni a munkaadókkal. Ez a szociális valóság 2011-ben Európában. Nem utolsó sorban a kérdés az az, hogy hogyan lehet elérni a célkitűzéseket, hogyan lehet előlépni és leküzdeni a szegénységet. Nos, a pozitív felelőnye is vannak a szabadi szerződésnek, van most már a szociális felelősségvállalás, van szegénységgel kapcsolatos platform, van a 2020-as stratégia, és ez fantasztikus, de nem igazán történt előlépés. Úgy gondolom, hogy az intézményi részről ezt látni kell másodszorban. Egy lobby szervezet is vagyunk, de szociális szolgáltatásokat is nyújtunk. A szociális NGO-k nem csak szociális szolgáltatás nyújtók, és ezen kívül szükség van arra is, hogy nem csak jótékonyságilag segítsünk az embereknek, hanem lehetőséget is kínálni nekik. Nézzük meg Európát, nézzük meg Brazíliát, a szociális politikákban, szociális politikák segítettek abban, hogy 30 millió embert sikerüljön kiemelni a szegénységből. Európában 20 millió szegény eh, eh, van, tehát meg kell néznünk, hogy mit jelent az ambíció. Hadd mondjak öt rövid javaslatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne előrépni ezen a napi renden. Az első az az, hogy folytatnunk kell a az Európai Unió 2000-es stratégiájának szociális dimenzióját, ez egy, ennek kötődnie kell a stratégiához, kötődnie kell a szociális és piaci erőkhöz, ezzel foglalkozni kell az európai intézményekben. Ezen kívül második pontként konkrét intézkedéseket kell tennünk, konkrét intézkedéseket, konkrét ö, és mérhető politikákat, intézkedéseket a szociális NGO-k, és akik a szegénységgel foglalkoznak, ők láthatják, hogy mennyire hatékonyak ezek a intézkedések, vagy nem. Harmadik pontként pénzügyi támogatásra van szükség. Az Európai Szociális Alap nem csak azért van hogy a tagállamnak segítsen, segítsen de nem, nem igazán használják ezt szakképzésekre. Az Európai Strukturális Alapnak és Szociális Alapnak úgy gondolom, hogy strukturális segítséget kell adnia konkrét a politikáknak. A szegénység különböző stádiumait kell látni, és jó az, hogy beszéltünk a nagy családokról, a szélsőséges szegénységben élőkről, a vidéken élőkről. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy a szegénység nem csak arca van, hanem több arca van. Bizonyára, és úgy vélem, hogy Izabel ezt többször kiemelte azt, hogy mennyire fontos ez, hogy ne csak beszéljünk az, a, a, ezekről az emberekről, hanem meghallgassuk a visszajelzéseket is, és ez a hitelesség mercéje. Valaki kritizálta azt, hogy csak fehérek vannak itt, ez igen, probléma, ezt még javíthatnánk. Utolsó pontként a politikák hatékonysága tagállami szinten. A szociális platform részéről már régóta foglalkozunk ezzel, szociális partner platforma szükség van minden egyes tagállamban. Úgy gondolom, hogy minden tagállamban így kellene megszerveződni a civil szervezeteknek, és hogyha a tagállamoknak meg kellene érteniük, hogy szükség van a szociális párbeszédre, ami nem mindig egyértelmű, de szükség van arra, hogy legyen egyfajta kiegyenlítődés, kiegészítés a párbeszédek kapcsán, ez jobbá tenni a világot. Eszel sikerült együtt működne, és egy francia egy könyvet adott ki a szegénységről, és, be kell, és ezt, ezt a fajta szegénységet kell leküzdenünk. Köszönöm. Stort tack Conny. Får jag bara säga innan jag lämnar ordet till våra parlamentariker här att... Eh, Köszönöm szépen a következő hozzászóló annak azt mondanám először, miért még hozzá, hogy szóval nagy teremben ülünk itt, de együtt ülünk itt, és egy olyan teremben ülünk, amelyet csak plenáris üléseken szoktak használni, és ez egy gesztus volt, és egy jelentős jelzés volt az Európai Parlament részéről, hogy az Agóra rendelkezésére bocsátotta ezt a nagyon fontos termet, én ezt pozitív jelnek tartom. Ez a legszebb terme az Európai Parlamentnek, amelyet használhatunk. Nem csak egy ilyen kis mellékszobáról van itt szó. Izabel, a következő hozzászóló. 15 percünk van még. Tessék. Ah, attendez j'ai parlé. Azért várják meg, még hozzászólok. Két és fél nap munka van most már mögöttünk, nagyon sok mindent hallottam, és azt hiszem, hogy rengeteg témával tudtunk foglalkozni, nagyon különböző területekről, úgy gondoltuk, hogy három pillére lesz ennek az agorának. Volt a parlamenti részvétel, de sajnos úgy látom, hogy túl kevesen vannak a képviselők itt jelen ebben a mai teremben, ha bár tegnap kicsit többen voltak, és azt hiszem, hogy a képviselőknek felelőssége az, hogy történjék is valami. A civil szervezetekkel együtt kívántunk együttműködni parlamenti képviselőként, és természetesen az EGSB-vel, amely a szervezője is volt ennek a rendezvények és aki, amelynek rendkívül fontos a részvétele. És ott vannak az állampolgárok, a polgárok, az európai polgárok, akik két és fél napon keresztül nagyon aktívan részt vállaltak a vitából, a civil társadalom, az EGSB, az Európai Parlament, az európai polgárok, azok a szereplők, akik a leginkább tudják hallatni hangjukat és közvetíteni mindazon hangokat, amelyeket hallanak nagyon fontos és konkrét javaslatok is elhangzottak között a díjszabással kapcsolatosan, és más konkrétumokat is lehet említeni. Azt hiszem, hogy mindezek rendkívül fontos hozzájárulások, és olyan dolgokat fogalmaztak itt meg egy amelyek lehetővé teszik, hogy igazándiból felháborodjunk, és hogy változtassuk a dolgokon. Gondolok itt a minimál jövedelemre, garandált minimál jövedelemre, a 2020-as stratégiára, mind olyan témákra, amelyekkel az Európai Parlament foglalkozik, és más témákban pedig az fogalmazódott meg, hogy szülessenek állásfoglalások. Vannak ilyenek már, jobbak is, rosszabbak is, de a kérdés az, hogy milyen erőt adunk, milyen végrehajtást állást adunk ezeknek az állásfoglalásoknak. Aztán vannak olyan állásfoglalások, amelyeket más partnerek irányába fogalmaztunk meg. Azt hiszem, hogy Rucsek úr is, meg jó magam is, akik felelősek voltunk az agóráért, Tovább fogjuk vinni mindezen ajánlásokat az elnökök konferenciára, az elnökségnek, a parlamenti képviselőknek, el fogjuk juttatni mindezeket a felvetéseket, és még nem tudom milyen formában, de kötelezettséget fogunk vállalni azért, hogy mi az agoradak a felelősei feedback-el is érjünk, visszajuttassuk az információkat a végrehajtásról, a folytatásról, és azt hiszem, hogy olyan üzenetekről van szó, amelyeket nem könnyű keresztül vinni sem az Európai Parlamentben, sem a tanácsban, tanácsban, sem a tagállamokban, de ezzel együtt mi nyomon fogjuk követni ezen ajánlásokat, meg eldönthető, hogy milyen formában, de biztos, hogy megteszük ezt. És eh, itt egy kolléganő Lengyelországból azt kérdezte, hogy mi volt az eredménye a korábbi agorának, agoráknak. Nos, hát az éghajlatváltozásra tudnak itt utalni. Egy tekintetben önök is, mint jó magam is elkönyvelhetik, hogy három évvel ezelőtt az éghajlatváltozásnak a kérdése, kérdése még egy nagyon elméleti kérdés volt gyakorlatilag, csak ma már gyakorlativá vált. Az Európai Parlament, nemzetközi fórumok is foglalkoznak nagyon konkrétan az éghajlatváltozással. Az, hogy milyen eredménnyel, az egy más kérdés, ez felmerül de igazi politikai, közpolitikai politikai kérdésé változik az éghajlatváltozás Én azt szeretném, hogy a szegénység, a mély szegénység és a szegénység típusok is igazi politikai holterejű kérdéseké váljanak. Ugyanúgy, mint hogy az éghajlatváltozás is azzá lett, a szegénység kérdése is azzá kell, hogy konkrét a szakpolitikával kell, hogy váljon, és remélem, hogy ehhez tudunk hozzájárulni önök is, illetve az Európai Parlament is. Köszönöm szépen! I think nobody can úgy vélem, hogy senki nem tudja megkérdőjelezni az ön szerepelását ebben, Libor. Thank you. Let me also to thank all of you. Whether Köszönöm szépen. Én is hadd mondjam el, hogy akár a szervezet, megszervezett civil szervezetekből, akár az állampolgárok soraiból jöttek el hozzánk, köszönettel tartozom önöknek. Itt az Európai Parlamentben megválasztott képviselők ülnek 27 különböző országból, 500 millió munkavállalót képviselünk. A célunk az volt az elmúlt két napban, hogy megoldjuk az előttünk levő problémákat, hiszen az Európai Tanács, illetve az Európai Bizottság ezt nem teheti meg, nem tudja megtenni önállóan. Az önök segítségével együtt kell működnünk minden szinten, minden országból, minden egyes aspektusra kitérve. Ez pedig az Európai Uniós intézmények szintjét is érinti, és ez a célunk a következő időben is, erre lehetőséget nyújt a Lisszaboni szerződés az Európai Parlament, illetve az EGSB együttműködésére nagy hangsúlyt fektetünk. Ahogyan önök is javasolták, meg kell erősíteni az európai intézmények, illetve a tagállamok közötti együttműködést is. Mert valóban az Európai Unióban élünk, a szociális politikák, az oktatáspolitikák aspektusai kapcsolódnak a szegénységhez, és ezek nemzeti kompetenciába tartoznak sok helyen. Néha az oktatás regionális kérdés. Ez azt jelenti, hogy meg kell erősítenünk európai szinten az együttműködést a nemzeti szinttel, a regionális szinttel, a városi szinttel együtt kell működnünk. Szoros együttműködésre van szükség a közszférával, a magánszférával, és természetesen önökkel, a civil szervezettel, civil szervezetekkel és az önkéntesekkel is. Nem véletlen tehát, hogy az Európai Bizottság 2011-et egyes esztendőt az önkéntesség évének nevezi. Majdnem 100 millióan vannak Európában, akik nem fizetett önkéntes tevékenységet folytatnak, legyen az sport, oktatás, szegénység elleni harc, és így tovább. Az Európai Parlament részéről célunk az, hogy ezeket az aspektusokat előtérbe helyezzük. Köszönjük szépen a javaslataikat. Most nincs időm arra, hogy ezeket egyesével számba vegyem. Nagyon fontos azonban számunkra, és Elizabeth már utalt erre, hogy ezeket a javaslatokat átadjuk majd az Európai Parlament elnökségének, illetve átadjuk a politikai frakciók vezetőinek, a, a illetékes bizottságoknak, a pénzügyi, gazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottságoknak, vagy a szociális kérdésekkel, oktatással, kultúrával, esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottságoknak. Az önök hozzájárulása nagyon-nagyon nagy értéket eh, képvisel számunkra. Egy-két következtetésre, javaslatra szeretnék kitérni. Megemlítették az Európa 2020-as stratégiát, ez nagyon is helyén való, azonban az Európai Parlament eh, részéről úgy érzem, koherensebb, koherensebb struktúrákra van szükség, Ez lehetővé tenné, hogy a stratégia kérdéseivel koordináltabb formában foglalkozhassunk. Többen megemlítették, hogy ne csak a gazdasági kérdésekre összpontosítsunk. Valóban, Szükség van határozottabb, jobb pénzügyi szabályozásra, szükség van költségvetésre, azonban a szociális aspektusokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen, ahogyan önök is teljesen helyesen hangsúlyozták, a javaslataikban Európában élünk, megvan az európai szociális modell, természetesen ez eltér a különböző országokban, de vannak bizonyos jogok, amelyek az alapvető jogok kartájában is benne vannak. És esetleg Észak-Amerikában, Kelet-Ázsiában nem ugyanezek a jogok érvényesülnek. Aztán vannak javaslatok, amelyek az európai szociális alapra vonatkoznak, vagy a strukturális alapokra. Ismét azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az évben és a következő évben a pénzügyi terv keretében, 2014-2020-as pénzügyi terv keretében széleskörű vitákat folytatunk majd nagyon fontos tehát, hogy az önök gondolatait, javaslatait megfelelő pénzügyi támogatás segítse. Kiaknázzuk tehát az Európai Szociális Alapot, illetve a strukturális alapokat, és így kívánunk hangsúlyt adni az önök javaslatainak. Nagyon helyesen mondták el, hogy a gazdasági válság eredményeképpen a szegénység mélyült az elmúlt két-három esztendőben. Erre minden munkacsoport kitért. Tehát, ismét szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásaikért, a javaslataikért, ez nem lesz kárba vezet szó, és az Európai Bizottság, illetve a tanács nagy érdeklődéssel, figyelemmel követi az önök munkáját, illetve az önök javaslatait. És végül egy-két gyakorlati kérdés. Igen. Fölmerült a egy-két olyan gyakorlati kérdés, mint például a résztvevői lista, illetve hogy milyen italokat, ételeket szolgáltak föl, hát ezeket a javaslatokat is figyelembe fogjuk venni. Ismét tehát köszönettel tartozom önöknek. A szegénység elleni harc egyáltalán nem könnyű. Mindannyian tudjuk, hogy nem valósul meg egyik napról a másikra, következetesnek, kitartónak kell lennünk, és az Európai Parlament részéről pontosan ezt ígérem önöknek. Együtt fogunk dolgozni önökkel, nem csak a jogalkotási munkánk során, hanem a hasonló események megszervezésével is. Köszönöm szépen! men Först vill jag nagyon rövid hozzászólások voltak. Szeretnék Libornak köszönetet mondani, és Izabelnek is ezért a kezdeményezésért. Az Európai Parlament alelnökének is köszönöm azt, hogy ilyen jó és szép termet biztosítottak számunkra, és ezzel is emelték ennek a rendezvénynek a jelentőségét. Örülök annak, hogy ilyen gyümölcsöző rendezvényünk volt itt az Európai Parlamentben. Az EGSB-t képviselem, és itt is nagyon fontos, hogy megfelelő legyen az együttműködés a tagállamok és az intézmények között. Különbözőek a szerepünk, de mégis közös a feladatunk azt próbáljuk meg az Európai Unióban, hogy valami tényleg elinduljon, valamit elérjünk. Nagyon fontos az, hogy az embereket ösztönözzük a fenntartható Európa irányába. Nem csak gazdasági, szociális és közvélemény kérdésekre gondolok itt a fenntarthatóság kapcsán, hanem egy hosszú távú, fenntartható Európára, békére gondolok. Nézzük meg Európa történetét eh, ennek kapcsán. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, és eh, eh, végezetül egy kis koncertet fogunk meghallgatni, egy kis zenét, egy nagyon különleges dalt fogunk hallani, a szöveget pedig felolvassák majd. Egy-két dolgot szeretnék megtudni a szövegről, valaki talán felolvashatna, és kérem a tolmácsokat arra, hogy ezt a kis dalt fordítsák le. Please. Och jag får säga så här då att, eh, och jag kan säga det redan nu, jag kan take it in English so, so everybody can understand even angolul is folytathatjuk, és akkor nem kell felrakni a fülhallgatójukat. 13 órakor be kell fejezniük a tolmácsoknak a munkájuknak. A dalt tolmácsolás nélkül fogják meghallgatni, a szöveget viszont felolvassuk. Oh, please. Micro, put the button. J'ai un bateau, c'est une galère. Mon port d'attache, une misère. Je suis ballotté, je cherche un regard. Redonnez-moi un peu d'espoir. Je suis musicien dans le métro. Muzsikálok a metróban, de kommunikáció, tehát nincs lakosság. De ugyanakkor a szerelvényen, miközben utazom, picit még reménykedem. Nézem az utcafényeket, a hajléktalanoknak a lapját árusítom, ezt árusítom, hogy pici reményt kapjak cserébe. Nézem a hirdetéseket, hát ha valamilyen állás adódik, vagy legalább egy pici kis munkácska. Várok, várok rád, várok rátok, azért, hogy egy picit beszélgethessünk, és egy kis reménység támadhasson. Visszaemlékszem arra, hogy mit értem meg 16 évesen, akkor kis hajón volt, azon utazgattam. A vizen a hullámok löknek jobbra-balra, ingatagon, ennek ellenére a reménységet keresem nyersfordításban. Et la musique de Loïc, de Yves Mornay, pardon. Ja, és Louise Monet komponálta a zenét, amelyet hallani fognak.